You need to press it. Meg kell nyomnia, meg kell nyomnia, meg kell nyomnia a gombot. Megnyomtam a gombot. Oké. Είχα λοιπόν ζητήσει πρώτος το λόγο. Én voltam az első, aki szót kértem a KCDI eljárásban. Megnéztem az elnök listáján. Láttam, hogy én voltam az első. Nem azért panaszkodom, hogy nem kaptam meg a szót, hanem azt gondolom, hogy mindenki szót kaphatott volna a catch the eye eljárás során, hogyha kék kártyákkal nem értek volna vissza a képviselőtársak. Hát akkor legközelebb én is így járok el. Tíz kék kártyás kérdést teszek fel, majd meglátják. Én magam is itt voltam.